Egyrészt a holland illetékes hatóságokról, tól Andre Elisen úr megválasztásáról tájékoztatták um, az elnököt 2017. Uh, június 13-ával a parlament tudomásra veszi Ellison úr um, megválasztását, aki egy régi kollégát helyettesít, és